Jó napot kívánok! Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen! Üdvözlöm Yves Rossiét, svájci külügyi államtitkárt, akivel az elkövetkezendő, most már csak szűk egy órában, a két oldalú kapcsolatokon túlmutató kérdésekről fogunk beszélni, ha jól értem erről, ugyanis tegnap már szó volt, Monsieur Rossi olyan területekről fog beszélni, kérdésekről, amelyek az EU és Svájc érdeklődésének, érdeklődésének eh, közös halmazához vagy metszetéhez tartozik. További a, minden további hűhó nélkül meg is adom a szót Rossi úrnak. Köszönöm, elnök úr. Petit préliminaire, je vous remercie de, de, de, du privilège qui m'est accordé d'exposer devant. Hölgyeim és uraim, nagyon örömöt jelent számomra, hogy a külpolitikánknak a fő vonulatait fel tudjam vállalni, vázolni itt. Elsősorban arról beszélnék, ami a problémában is szerepel, tehát az alkotmányban is a szolidaritásról, a szegénység elleni harcról, a békés együttélésről és a természeti erőforrások megőrzéséről is szó. Tudják, hogy Svájc nak az erőforrásai nem nagyon bőségesek. Épp ezért más országok felé fordul, és a kereskedelemnek a liberalizációjája mellett tette le a voksát. Persze ennek a folyamatnak vannak nyertesei is, és vesztesei is, és nyilvánvalóan mi szeretnénk a veszteseknek a, a számát csökkenteni. És épp ezért a parlament úgy döntött, hogy 0,5% eh, a fejlesztési támogatás. Ez azt jelenti, hogy a különböző sérülékeny eh, területekre koncentrálunk, és a fele az elkövetkezendő években eznek a költségvetésnek erre tud fordítani. A fejlesztési együttműködés és az irányítás eh, kérdéseivel foglalkozunk, eh, és erre például egy példa Mali, Mali egyrészt humanitárius segítség, aztán a gazdasági fellendülés segítsége, és koncentrálunk az irányításnak a segítésére, elsősorban az ország északi részében meg kell keresnünk, hogy mik az okai az állandóan újra előforduló kríziseknek, és szeretnénk kiegészíteni az ott lévő erőknek a segítségét e, egy közvetítési e, e, tevékenységgel, ezt az, az afrikai államok segítségével, amelyek részt vettek a korábbi megállapodásokon. A, elsősorban a víz kérdésével is szeretnénk foglalkozni. Ugye a kontinensnek a három fő forrása ezen a területen vannak, és és a víz kérdések irányításában szeretnénk a forrásoknak a kezelésével foglalkozni, épp ezért összehangolási folyamatokat szeretnénk segíteni, elsősorban a Fargema völgyében, és, és a Szíria és határa és Líbia határán lévő, Libanon határán lévő folyók esetében, vagy folyó esetében. Nos, akkor a vízlábnyom kérdésében Vietnámmal is foglalkoztunk, és elsősorban a kávétermelőknek a 70%-kal csökkenteni a vízfelhasználását. A globalizációt szeretnénk civilizálni, és, a, és Svájc épp ezért a nemzetközi humanitárius jogban részt vesz, és a különböző megállapodásoknak a kidolgozásában. Az egyik annak a szükségessége, hogy jobban hajtsuk végre a nemzetközi emberi jogi kérdéseket, különösen olyan területeken, ahol ennek hiánya van. Aztán szeretnénk a humanitárius, humanitárius jog tiszteletben tartását megerősíteni, a megfelelési rendszert és a nemzeti kapcsolatokat. A Montreux dokumentum a katonai dokumentumokkal kapcsolatban, a vállalkozásokkal kapcsolatban egy olyan kérdés, amely beletartozik ebbe a körbe, és a fegyveres konfliktusok övezetében. És az EBS e és az ENSZ ezen, ezzel kapcsolatos tevékenységet is támogatjuk. Halálbüntetéssel kapcsolatban is és a retorziós intézkedések kérdésében is aktívek vagyunk. Beszéltem az békés együttélésről, itt is a konfliktus rendezésben a Svájc már gyakran részt vett, polgárháborúkban gyakran folytatott ilyen szerepet. Svájc épp ezért a nemzetközi szintéren is részt vesz az ilyen munkákban, és az utóbbi években 30 körüli mediációt végzett, például Kolumbiában, Nepálban, stb. Ezen kívül a, a múlttal való megbékélés, a múlt feldolgozása kérdésében is munkát végezünk, tehát hogy feltárjuk az igazságot, a kártérítést, e, és hogy ne forduljanak újra elő ezek az események. És, és épp ezért a történelmi e, emlékezésnek a e, bizottságában is, bizottságának is segít Kolumbiában. Aztán több száz szakértőnk van, akik az ilyen műveletekben részt vegy, mindegy most, hogy az EULEX vagy az EUFOR, stb. másoknak a tevékenységében részt veszünk. Nos, ez két-három példát hoznék az arab tavasznak az eseményével kapcsolatban. Az e-, Unió, Európai Unió segítségével karöltve az intézményeknek a reformjában, a biztonsági rendszernek a felállításában, megerősítésében is részt vettünk. Aztán a bíróságokat is támogattuk, és általában az emberi jogokat támogattuk például a tunéziai rádiót, amely, amelyet most már nem a hatalom, hanem a, az, az összes lakosság rádiójának fognak nev, nevezni. Aztán a különböző helyi hatalmasságoknak a, az, a vagyonát is nyomon követjük. Nem elsősorban arról van szó, hogy ezeket zároljuk, de mivel az államoknak a legnehezebb feladata az, hogy e, a bírósági eljárásokat ezekkel kapcsolatban elindítsák, e, és a közérdeket szolgálva ezeket le is zárják. Nos, mi kísérjük ezeket a tevékenységeket, e, és a különböző vagyonokat, eszközöket újra eljutatjuk az országoknak, hogyha szükséges. A Szíria, Szíriával kapcsolatban a svájci politika három tengelyel kapcsolatos. Az egyik az humanitárius jogoknak a tiszteletben tartása és a humanitárius segítség aztán a vegyi fegyvereknek a, a megsemmisítése, vagy tehát a lefegyverzése tulajdonképpen, és ott helyben szeretnénk humanitárius segítséget nyújtani. Ezen kívül a civil szervezetekkel a nemzetközi jog területén való képzést is indítunk. Aztán a szír ügyvédeknek a hálózatát is támogatjuk, és aztán a nők helyzetével is foglalkozik. A második tengely az a diplomáciai kapcsolatok, ez az Arab Liga és az ENSZ karöltve folytatódik, különböző konferenciákat szervezünk, aztán felkészítjük az ellenzéket arra, hogy a tárgyalásokban hogyan vegyenek részt, hogyan értsék meg a másik félnek az álláspontját. Nyilván ezt a szíriai kormánynak is erre szüksége lenne mi minden esetre azt próbáljuk, hogy az eredmények a legjobbak legyenek. Aztán a büntetlenség elleni harcban is részt veszünk. A Nemzetközi Büntető Törvényszéghez fordulva is a humanitárius jog megsértését szeretnénk helyrehozni, és a és Svájc továbbra is reménykedik abban, hogy a közeljövőben sikerül azt az eljárást elérni, amit mi javasoltunk. Aztán az EBESZ-nek a sikere, amelynek a sikernek most áldozata tulajdonképpen ez a szervezet, a nem régi, tehát Örményországgal kapcsolatos döntésekkel is próbáltunk, meg Ukrajnával kapcsolatos kérdésekben próbáltunk segíteni elsősorban az emberi jogokra, a sajtószabadságra koncentrálunk. Január 16-án is ezt erősítettek meg a Ukrajnában. Az európai konfliktusokkal kapcsolatban van egy lényeges különbség azon országok között, ahol a csatlakozásnak a lehetősége az a megbékélésnek az egyik legjobb eszköze, például a Balkán országokban, aztán Dél-Kaukázusban és Transnistriában Svájc szeretne hidakat verni és közvetíteni például Grúzia és Oroszország, Örményország és Oroszország között. Nos, akkor az Európai Unióval való kétoldalú kapcsolatokat illeten, tegnap már hallottak egy előadást, eléggé paradox helyzetben van Svájc, ugyanis mi vagyunk a negyedik partnere az Uniónak, és egy fontos befektetője, ez egy 5,1 millió állampolgár kell hát a, a, a határokon. Ez több, mint az USA és Mexikó között a kereskedelmi cserék és az emberi cserék nagyon fontosak, és ez azt jelenti, hogy szükség van az integrációra. Ugyanakkor az európai integráció kérdése az még mindig nehéz. Svájc még most is keresi azt a lehetőséget, hogy hogyan tudja kísérni ezt a folyamatot. Húsz évvel ezelőtt megszavaztuk már ezt az európai térséghez kérdését, és egy ágazati az egt és egy az Európai Uniónak a jogát is próbáljuk alkalmazni, ez közös érdekünk. azt hiszem, hogy itt most nem válogatunk abból, hogy mit akarunk elfogadni. A Svájc és az Európai Unió úgy döntött, hogy közösen próbálják a sürgős kérdéseket megoldani, és ezek például az, az út, közúti közlekedés, a vám együttműködés kérdéseiben megtörténik az összes eddig aláírt megállapodás az mind a két fél érdekeit szolgálta, és manapság az egyetlen elfogadható megoldás ez az unió felé való vezető útban. Azt hiszem, hogy E, a közös kül- és védelmi politika az nagyon lassanként alakul, e, de ennek is az a fontos része, hogy az, az együttélést azt lehetővé tegyük. Ugyanakkor tudjuk, hogy minden e, minden küfelé mutató akció az azért megoszthatja az országot a Mariani csata a 500 515-ben eh, az eh, azóta tulajdonképpen eh, mindig is vonakodott Svájc azt illetően, hogy, hogy intézményi elkötelezettséget váljon. Nos, tudják, hogy mennyi ideig tartott az ENSZ-hez csatlakozás, ma pedig nagyon jól érezzük magunkat ott. Tehát ugyanez történik az európai integráció során is, meg kell találni annak az eszközét, hogy hogyan tudunk mi csatlakozni. Aztán a nemzeti együttélésnek az alapjainak a kérdése. A Svájcban ez egy politikai mechanizmuson alapul, tehát az állampolgár maga rendelkezik a hatalommal. Persze ennek, hogyha mi egy felsőbb struktúrába integrálódnánk, annak megvan a veszélye, hogy ez sérül. Tehát épp ezért Svájcnak meg kell találni a saját hangját, és mivel Svájc az az ország, ahol a legtöbb népszavazás volt, és már hét olyan referendum volt, amely a szabad mozgással volt kapcsolatos, a Schengennel kapcsolatos, akkor Románia Bulgária csatlakozásával kapcsolatos, stb. Tehát ezek tényleges döntések, amelyet az intézmények hoztak. Mint tudják, most tárgyalunk, vagy inkább előkészítjük a, a tárgyalásra azt a mandátumot, hogy az unióval ágazati kapcsolatainkat rendezzük. Egyelőre még a hazai viták folytatódnak, és reméljük, hogy az unió ugyanilyen módon figyelembe veszi majd a különbségeket, és ez lehetővé teszi majd Svájc számára, hogy megtalálja a saját helyét. Végül pedig szeretném hangsúlyozni, hogy Svájc ugyanolyan célokért használ, ha harcol a nemzetközi területen, mint az Európai Unió. Szeretnék egy ö, ö, svájci ö, írót idézni, Tehát ez azt jelenti, hogy amikor a jólétnek a jóléti államon túlléptünk, akkor elkezdtük kiszámítani azt, hogy magasabb szinten mi segíthet számunkra. Nos, tehát ez az a közös eszköz, amely mindannyiunknak hasznos lenne. Yes. Oké, okay. so, Mr. Gallagher. Gallagher úr, megadom a szót. Uh, Köszönöm. Államtitkár úr, kedves kollégák, megragadnám az alkalmat, hogy üdvözöljem az Európai Parlamentben, a küldöttségünk nevében. Mi küldöttségünk felelős az EU-Svájc kapcsolatokért. Hangsúlyoznám, hogy az EGT országoknál szorosabb kapcsolatot senkivel sem ápol az Európai Unió. Svájc különösen fontos partnere az Európai Uniónak, ahogy arra ön is utalt. Kereskedelem tekintetében, illetve a határátlépések számának tekintetében. Svájc a harmadik legnagyobb gazdasági partner az Európai Uniónak, hogyha áruk és szolgáltatások mozgására gondolok, Amerika, Kanada és Svájc, ez a sorrend. Óriási mértékben integrálódott az unió belső piacába, és számos szakpolitikai területre több mint 122 oldalú megállapodás létezik Svájc és az EU között. Mondanom sem kell, hogy az EU USA kapcsolatok nem csak gazdasági pedig közösek az értékeink, közös a határunk, és rengeteg szállal kötődik egymáshoz Svájc és Európa. Ezért tartom olyan fontosnak, hogy egy stabil intézményi kereten alapuljon ez a kapcsolat. Ez konkrét eredményeket hozhat a polgárok és a cégek számára, most és a jövőben egyaránt. Az Európai Parlament véleményt nyilvánított intézményi kérdésekben, az EU-Svájc kapcsolatok tekintetében. Kettő darab parlamenti állásfoglalást is elfogadtunk 2011-ben és 2012-ben a fő üzenete ezeknek az, hogy a jövőbeni intézményi keret kiszámíthatóbb kell, hogy legyen az Unió és Svájc számára egyaránt. Ezáltal könnyebbé téve a polgárok és a cégek életét, azok életét, akik könnyebben szeretnék kihasználni a meglévő megállapodásokban rejlő lehetőségeket, ezért üdvözöljük az elért haladást, Mindkét fél megpróbál az intézményi kérdésekre megoldást találni. Megragadnám az alkalmat itt van államtitkár úr, hogy gratuláljak eh, ahhoz, hogy szövetségi szinten, a föderáció szintjén eh, a tárgyalási mandátum elfogadásra került. A svájci kormány megszerezte a parlamenti képviselők a kantonok és a szociális partnerek támogatását is a tárgyalási mandátumhoz. Ehhez szükség volt az ön odaadására és munkájára, amiért köszönettel tartozunk. Mind ön, mint David O'Sullivan szorosan együttműködtek e téren. Most, hogy a mandátum tárgyalási mandátum elfogadásra került, még decemberben, tavaly decemberben, remélhetőleg az Európai Unió is követi Svájc példáját, és minél hamarabb megszületik az unió részéről is a tárgyalási mandátum, és maguk a tárgyalások is minél hamarabb elkezdődhetnek. Az Európai Parlament természetesen eh, az intézményi kérdésekről folyó tárgyalásokban eh, szerepet kíván vállalni. Ne felejtsük el, hogy bármiféle megállapodás születik az Unió és Svájc között, azt az Európai Parlamentnek is hitelesítenie kell szavazatával proaktív álláspontot fogadtunk el eddig a tárgyalások tekintetében. Úgy érezzük ugyanis, hogy az EU-Svájc kapcsolatokra vonatkozó intézményi kerettel párhuzamosan a parlament közi együttműködést is javítani kell, értem itt az Európai Parlamentet és a e, svájci konfederációt parlamentjét. Ezért egy eh, parlamentközi pillért is be kell venni az intézményi keretbe. A svájci parlament és az európai parlament így részt vehet az új EU-Svájc intézményi kapcsolatrendszer kialakításában, és ezáltal pozitívan befolyásolhatják a eh, tárgyalási folyamatot. Talán a február 9-i népszavazásról is be tudna számolni Rossi úr, hogy az EU és Svájc számára milyen következményekkel járhat a népszavazás ilyen vagy olyan kimenetele. Most pedig érdeklődve várom, hogy uh, hogyan alakulnak az EU és Svájc közötti intézményi kapcsolatokról szóló tárgyalások. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Anna Gomes asszonyt kérem fel, aki a szocialista frakció koordinátora külpolitikai kérdésekben, hogy kettő, azaz kettő percre vegy át a szót. Köszönöm. Államtitkár úr, érdeklődve hallgattam bevezetőjét. Beszélt a, arról, hogy milyen sajátos nemzeti svájci karakterrel bír eh, az önök külpolitikája. Mégis feltennék egy kérdést. A tárgyalások során, az intézményi tárgyalások során meg kell oldani valahogy az Európai Bíróság kérdését. Svájc ugyanis nem kívánja, nem akarja elfogadni az Európai Bíróság eh, joghatóságát. Talán el tudnám magyarázni nekünk, hogy ez miért van így hiszen ez nem az állampolgárok döntése, nyilván a svájci kormány döntése. Ezért öntől várunk erre magyarázatot. Megragadnám ezt az alkalmat arra is, hogy el tudnám mondani azt, hogy mi az ön kormányának az álláspontja, ugyanis az ön a bevándorlási kvótával kapcsolatos népszavazás ellen volt a kormányzat, február 9-én rendezik meg ezt a népszavazást. A portugálokat évtizedek óta szívesen látják Svájcban, ugyanakkor a trojka megszorítápó politikája miatt egyre többen érkeznek Svájcba, munkát keresve. Hogyan állnak a dolgok önöknél, mit mik az önök tervei a népszavazással kapcsolatban, mi van akkor, hogyha azok győznek, akik az ilyen kvóták bevezetésére javaslatot tettek. Utolsó kérdésem. Beszélt arról, hogy az EURI programban Svájc milyen szerepet játszik, az észak-afrikai országok vezetői által felhalmozott pénzek visszaszolgáltatása terén. Ugyanakkor látjuk azt, hogy Svájc továbbra is óriás aradó paradicsomként működik sok ország számára. Például Portugália esetében két adó amnestiát is hirdettek már, szerintem ez elítélendő, és ez azokat, azoknak kedvezett, akik adóelkerülés vagy adócsalás módjával Svájcban óriási vagyonokat halmoztak fel. 2012-ben Svájccal kötött kétoldalú megállapodás értelmében azonosítani lehetett ezeket az embereket, ugyanakkor Svájc döntette úgy döntött, hogy a, ennek ellenére titokban tartja ezt a névsort. Igaz ez? Hogy, hogyan segíti ez a pénzmosás elleni küzdelmet? Köszönöm, Préda úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, én is. Köszönöm a bevezetőjét, Rossi úr. Egy kérdésem lenne azzal kapcsolatban, amit egy roppantkényes eh, kérdésre mondott, az ebbeszel kapcsolatban, a Dnyeszteren túli területek Transnistria kérdésében <clears throat> annyit mondhatok, hogy a román e, elnök a közelmúltban nyilvánosságot kimondta, hogy az 5 plusz 2-es formula nem működik, e, teljesen e, teljesen mm, semmiféle eredmény nem hozott, éppen ezért ezt Éppen ezért ezt el kell vetni, hiszen Transnistriát a tagállamok nem ismerik el ebben a kontextusban. Volt egy kezdeményezés, mi szerint népszavazást kellene rendezni. Ön szerint hogyan kellene reagálni erre? hiszen padhelyzet alakult ki. Mit kívánok tenni ezzel a status quo-val kapcsolatban? Köszönöm, Sir Robert. Köszönöm, elnök úr. Államtitkár úr, nagy megtiszteltetés, hogy itt van velünk. Az egyik terület, amiről nem beszélt, az Svájc hatása a pénzügyi, a világ pénzügyi műveleteire. Azt olvastuk közelmunkban, hogy egyetlen egy expert amerikai sem nyithat számlát, azért mert a, az adó státusza olyan, hogy egyetlen egy svájci bank sem mer részt venni egy ilyen jellegű tevékenységben. De hogyha ennek a politikai implikációjáról beszélne EU tagállamokra és más országokra is, hiszen ezek mind azt követelik, hogy a svájci bankok, és tulajdonképpen az egész svájci bank műveleti rendszer változzon meg. Más országok szemében ennek kell megtörténnie, a titoktartás miatt. E, persze Andorra, a Lamans szigetek, e, egy sor egyéb e, területen is egy íz van, de mégiscsak önök azok, akik a bankvilágnak az atyai. A világ száma, a számára pedig azonban fontos lenne tudni, hogy a svájci bankszámlákkal mi történik, hiszen nagy számban vannak ezek, úgyhogy szeretném, hogyha ennek a politikai kihatásairól beszélne. Messze két percen belül maradtam, elnök úr. Igen, köszönöm szépen. Jegyzsegyevszka asszony. Remélem jól ejtem ki a nevét, mondja az elnök asszony. Szinte jól. De mindig örömmel veszem, ha valaki veszi a bátorságot és megpróbálja kiejteni a nevem. Nos, Szeretnék én magam és miniszter úr köszönetet mondani az előadásáért, bevezetőért. Azt hiszem, soha nem lehet eléggé hangsúlyozni azt, hogy mennyire fontos, komplex és gyümölcsöző a kapcsolat az Európai Unió és a Svájc konfederáció között. Nos, ezt mindannyian osztjuk, legalábbis a színe a delegációban. Ebben is részt vehetek. Ennek alapján hadd mondjam, hogy az Európai Parlamentben olyan jelzéseket kapunk, hogy ez az érzés nem szükségszerűen terjed ki az összes svájci állampolgára, különösen akkor nem, amikor a mozgásszabadság kérdéséről van szó. Ez egyre ellentmondásosabb kérdésé válik. Ezért szeretném a lehetőséget megragadni, hogy most itt van, és azt kérdezem, hogy milyen érzések szemekkel néz a, a idézem, tömeges bevándorlásra vonatkozó népszavazásra. Nyilvánvalóan az ön alkotmányi rendőknek része, és nagy érdeklődéssel várjuk, hogy mi lesz a népszavazás eredménye. Továbbra is belügy marad-e? E, továbbra is belügy marad, ez világos, de azért érdeklődéssel válok a svájci szövetségi kormány a népszavazásról és egyáltalán a következő népszavazásról kíváncsi vagyok, hogy milyen véleménye van, hiszen nem ez az egyetlen, amely a mozgásszabadsága kapcsolatos. Említette ön is, akkor, amikor a, a lefölözésről, tehát a válogatásról, a legjobb dolgok kiválogatásáról van szó, a mozgásszabad, illetve az alapvető szabadságjogokat az Európai Uniós és a Svájc közti szerződések biztosítják. A tőke, a szolgáltatások és a, az emberek mozgásszabadsága garantált, minden egyéb természetesen úgy gondolják, hogy az első kettőre igaz ez a megállapodás, jó, hogyha a tőke és a szolgáltatások szabadon mozognak körbe, de az emberekre ez nem igaz talán. Szeretném, hogy ezzel kapcsolatban mm, milyen véleményt fogalmazna meg. Köszönöm. Köszönöm szépen, Schwab úr. Köszönöm szépen, elnök úr, államtitkár úr. Valóban csodálatos szavakkal írta le mindazt, hogy milyen jogi alapjai vannak az együttműködésnek Svájcban. Ehhez természetesen mi mind nagy, erre mi mind nagy tisztelettel nézünk. Úgy gondoljuk, hogy a február 9-i népszavazás népszavazást el kell, hogy fogadjuk visszafogadsággal. De úgy gondolom, hogy az, hogy az Európai Unió 28 tagállama igen komplex formában, és nagyon sok ponton nehéz politikai és jogi konstrukcióhoz kíván kapcsolódni. Éppen ezért határozottan sokkal jobban szeretnénk azt aláhúzni, hogy a tagállamok együttműködésének alapelve az Európai Unió alapvető eleme. És végül is, ha ehhez a több mint 500 milliós nagy közös piacot szeretnék önök is kihasználni, akkor ezeket az értékeket önöknek is el kell fogadni. Természetesen ezért úgy gondoljuk, hogy jó lenne, hogyha minden tisztelettel a nemzeti alkotmányos jogi rendjük iránt mégiscsak saját szempontunkból úgy értékeljük, hogy ez az Európai Unió polgárainak alapszabadságairól való tárgyalás vagy alkodozás, és ez elfogadhatatlan, ahogy a kolléganőm is az előbb említette. Talán elnök úr, ha megengedi, még egy megjegyzést elmondanék mindazzal kapcsolatban, amit a szociáldemokrata frakcióban Gómez, Gómez asszony mondott. Én nem hiszem, hogy az emberek számára a trojka nehézségeket akad. Nem, az emberek tudják, azért mennek Svájcba, mert kiváló perspektívák jönnek. És Svájc példa maradhat remélhetőleg arra, hogy a nyitott határok Európán belül a tagállamok és a baráti államok között is működ, működik. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Campbell Benemann úr a következő. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen én is a delegáció és a kereskedelmi szakbizottság tagja is vagyok. Nagy vita van Nagy-Britániában és másutt is a, az EU állampolgárok bevándorlásának ellenőrzéséről. Kérem, mondja el, hogy mi az, amit e ponttal kapcsolatban tenni tudnak a kétoldalú biztosítékok, a hosszú távú EU állampolgárok hosszú távú bevándorlása hiszen van önöknek egy olyan rendszere, amelyek alapján az EU új területeim, nevezzük így, Románia, Bulgária például, e, kivételt jelenthetnek. Szeretném tudni, hogy hol tartanak, hogyan, mit lehet most a mozgásszabadság, e, e, illetve szabályaival tenni, és a népszavazás mit tehet azért, hogy változtassanak? Vajon még szorosabb, még szigorúbb korlátok lesznek-e? A második dolog pedig, ami érdekelne, az az, hogy általánosságban milyen arányban vesznek részt az EU egységes piacon. Azt mondta, hogy félig benne vannak, félig eh, ként, de azért az nem mindegy, hogy 50 vagy 60 százalék. Tehát pontosan milyen mértékben vesznek részt az EU belső piacán, és mi lenne a kívánatos céljának. Köszönöm. Államtitkár úr, megadom a szót. Madame Gomez. Gomez asszony, a bíróságnak a kérdése. A bíróság létezésének, létezését sosem kérdőjeleztük meg. Amikor az unió jogát alkalmazzuk, akkor a bíróság az egyetlen, amely hiteles módon értelmezheti ezeket. Tulajdonképpen a bíróságokkal kapcsolatban ön úgy látja, hogy ez egy egyszerű probléma, de a svájci jogban a külföldi bíróság kérdése egy alapkérdés. A, mi egy alapelvhez ragaszkodunk, és pedig, hogy az állampolgár ellenőrizhesse az állami hatalmakat tehát tulajdonképpen a, itt egy alapelvről van szó, ez lehet, hogy szimbolikus, ez épp olyan, mint önöknél Portugáliában a király az egy államfő szerepét tölti be. Tehát láthatja, hogy ez az nemzeti, egy alapvető nemzeti kérdés. A népszavazást illetően Jedzsevevszka asszonynak is válaszolok. A svájci álláspont nagyon világos, mi ezzel kapcsolatban sokat kampányoltuk. Én magam is legalábbis két tucat beszédet tartottam. Ez egy döntéshozó folyamat, nem pedig egy ilyen kiválogatos, csemegéző folyamat. Tehát Amikor nem volt népszavazás, akkor is tudtuk, hogy amikor döntéseket hozzunk, az épp olyan, mint más országokban, amikor döntéseket hozott nálunk, a svájciak szavaznak. Itt hétből öt esetben igennel szavaztak az emberek szabad mozgását illetően más országokban ugye mégis ez nehéz problémákat okozott. Amikor az embereknek a szabad mozgásokról van szó, mivel mi Európa részei vagyunk, része vagyunk, ezért a különböző aggodalmakat is osztjuk. Tehát lehet, hogy a holnap nehezebb lesz, mint ö, máshol. Tehát ez mi épp olyan problémákkal nézünk szembe, mint mások, csak Svájc egy olyan ország, ahol népszavazás van e, az ilyen kérdésekről. És az a kérdés, hogy mi történik, hogyha igenre mondanak, akkor a kormány számára nincsen egy B-terv. A, a kormány, a parlament mind komolyan kampányol az emberek szabad mozgása mellett. És nem akarjuk azokat a korlátozásokat, amelyek szerepelnek a, a népszavazásban. Itt a, a az emberek és az áruk szabad mozgásáról van szó, a szolgáltatások szabad mozgásáról nincsen szó. A harmadik kérdése Gomez asszony az adóparadicsomokkal illetően Svájc nem adóparadicsom, ugyanis az egyik legmagasabb adót fizetjük, kamatadót, de az E, a mi törvényeink szerint e, nem szolgáltathatunk ki adatokat személyi számlákról, e, és ezzel visszaélhetnek, épp ezért vezetett be Svájc reformokat. Tulajdonképpen még az unió előtt hoztuk már törvényt az adó a kamatadóról, és hiszen nagyon fontos, hogy az emberek kifizessék az adójukat, és a nemzeti adóhatóságoknak hatalmas összegeket fizetnek. Tehát próbálunk elmozdulni az információ cseré mellé, és Sir Robertnek is ez volt a kérdése. Svájc tudja, hogy megváltozott a széljárás, és egyetértek azzal, hogy időbe telt, de mégis már foglalkoztunk ezzel a kérdéssel, és reméljük, hogy ez e, e, nemzetközi normáknak megfelelő. Említette a, a, a, a e, a csatornaszigeteket, de említhetnénk Dubait és Szingapurt is. Tehát, hogyha megfelelő feltételek között lehet ezek, ezt az információt cserélni, akkor Svájc is partner lesz ezben. A különböző adórendszerek kérdésében is tárgyalunk az Unióval, és remélhetőleg mindkét félnek megfelelő megoldást találunk. A Transnitriával kapcsolatban is elhangzott egy kérdés. Ugye két évre bővítettük ki az elnökséget, mert az egy év az nem elegendő, tehát az EBS-ben e két, két képviselő volt, a nyugati, vagy a Balkán és, és Kaukázussal kapcsolatban. Tehát eh, Szerbiával karöltve foglalkozunk majd a transznyitniai kérdéssel. Az 5 plusz 2 eh, eh, ben a legfontosabb kérdés Oroszország hozzáállása. Ugye tudjuk, hogy a Gyenszteren túli területeket nem ismerte el Oroszország, és a Ukrajnával kapcsolatban, ugye, hogyha más döntét hoztak volna, mint különben, akkor másképp állnak, állnának a dolgok. Tehát mi szeretnénk továbbra is e, egy, együttműködni az oroszokkal, de a munkának a nagy részét Szerbia fogja elvégezni idén és jövőre. Svábor kérdezte tőlem, hogy mi történik akkor, ha a banki papírokat nem engedik. Nos, a svájci kormány nagyon erősen bevonja a pártokat, szakszervezeteket minden döntésébe. Úgy gondolom, hogy ez abból is látszik, hogy illetve azt mutatja, hogy általában véve nem kiegyenlített a globalizációs felfogás, a globalizáció értékelése. A munkavállalók a Svájc nagyon sokat profitált, ennek tudatában is vagyunk. De a migrációnak vannak egyéb szempontjai is, és ezeket vitatjuk most. Még egyszer hadd emlékeztesem önt arra, arra, hogy Svájc többször tartott népszavazást pontosan erről a kérdésről. A személyek mozgás, szabad mozgásáról. Hét évvel ezelőtt volt az utolsó. A svájci, korm, a svájci kormányzat véleménye ezzel kapcsolatban világos, én magam is szavaztam, és remélem, hogy egy év múlva, illetve a megfelelő időben a Svájc a svájci nép is megfelelően fog szavazni, de csak egy lehetőség van most, hogy a, ezt, a te, ezt a tervezetet el kell utasítani. Kemeli azt kérdezte, hogy a migrációt hogyan tudjuk kontrollban, kontrollálni. Nos, Bulgária, Romániát említette, és Horvátországgal is tárgyalunk. Azok, akik Svájcba jönnek dolgozni, azokra vonatkozóan nincsen korlátozás. Harmadik országbeli állampolgárokra igen. Mindig ők az utolsók, akiket beengedünk, és, e- ezeknek az állampolgár munkavállalóknak nagyon nehéz eljárásban, komoly eljárásban kell tudni bizonyítani, hogy azért ők kerülnek egy munkahelyre, mert nincsen sem európai, sem svájci állampolgár, aki azt betölthetné. A svájci lakosság attitűdjével kapcsolatban azt mondanám, hogy nézzék meg a szolgáltatások szabad mozgására vonatkozó tő, ö, jogszabályok módosításait. Nekünk nagyon hasonló megoldásaink vannak a, azokhoz, ami felé az EU most tart. Azt akarjuk biztosítani, hogy a vállalatok, amelyek Svájcban működnek, a helyi normákat, törvényeket, minimálbért és egyéb előírásokat tartsák tiszteletben. Ez a mechanizmus működik. Svájcban a szomszédos országokkal némi konfliktust idézett elő, de de facto nem kérdőjelezzük meg a mozgásszabadságot. Az a feltétel, hogyha valaki egy országba megy dolgozni, akkor a munkavállalóknak ott a helyi törvényeket kell tiszteletben tartani, a, minimálbérekről, stb. Remélem nem hagytam ki egyetlen egy kérdést, kem, ha mégis, akkor elnézést kérek. Megpróbálok válaszolni. Köszönöm szépen, a titkár úr, köszönöm a kollégáknak is. Remélem, hogy együtt szemet tudunk nézni az előttünk álló kihívásokkal. Köszönöm. Well, colleagues, um, we have the pleasure. Kedves kollégák, abban az örömben van részünk, hogy uh, a Kurdisztán, Irak állam Kurdisztán regionális kormányának elnökét, Massoud Barzánit üdvözölhetem. Barzani elnök úr valószínűleg Irak számára ez a legnagyobb kihívást jelentő időszak. Az önök területéről jó példa, és azonban és remény, stabilitásra, békére remény, vonatkozó reményteljes jelzések is érkeznek. A kurdisztáni kormány az új gazdaság és politikai kapcsolatok számára a szövetségi kormány, az iraki kormányjal kapcsolatban kormányjal előkészítette, és ön az, amely élen jár akkor, amikor segítséget kell nyújtani az egyre növekvő számú szír menekültnek. Választások lesznek 2014 áprilisában önöknél, és reméljük, hogy hatékony hatalommegosztási rendszer alakulhat ki a különböző iraki területek között. Várjuk véleményét eh, a megbékélés és az iraki eh, béke és biztonság eh, előmozdításának érdekében mit kívánnak tenni az iraki nép érdekében. A 25-ös csatornán hallható az arab nyelvű tolmácsolás. Az excellenciás úrnak legkésőbb ötkor kell elmennie a repülőgépe miatt. Szeretném tehát eh, megkérni önt, elnök úr, hogy tartsa meg expozíját. Thank you very much for inviting me to this meeting. Köszönöm, hogy meghívtak erre az ülésre. És azt adtam, hogy anyanyelvemen is szólhat. بداية أود أن أقدم الشكر الجزيل إلى لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي لدعوتي إلى هذا الاجتماع. Nagyon szépen köszönöm a külügyi bizottságnak, hogy meghívtak. Nyilvánvaló, hogy az Európai Unió nagyon jelentős szerepet játszik, és az együttműködésnek széles körű eh, lehetőségei vannak az Európai Unió és a különböző szövetkező, szövetségi és regionális eh, kormány között, eh, elsősorban a gazdasági és kereskedelmi területen a mi országunkkal. Mint önök is tudják, egy, megkötöttünk egy egyezményt, az er-, iraki szövetségi kormány és az Európai Unió között. Reméljük, hogy az iraki kurdisztáni régió ebben a megállapodásban szerepet kap és így jobban, még szorosabban fonhatjuk az Európai Unió és országunk közötti kapcsolatokat, kapcsolatokat elsősorban az Európai Parlament és a mi régiónk között. Szeretnék röviden tájékoztatni arról, hogy a kurd népnek milyen tragikus helyzete van. A kurd nép több megsebesítő kampánytól szenvedett, vegyi fegyvereket vetettek be a nők és a gyerekek szemben aztán 88-ban volt az Ámfár kampány, ahol 180 ezer, ezeren eltűntek. És 4 ezer holttestet találtunk az árkakban, és most keressük a többi eltűnt embernek a holttestét. Jelenleg a, a, a kampány során, a hadjárat során tulajdonképpen 5000 e, nő és, és gyermek e, életét oltották ki a vegyi fegyverek ebben a városban. A kurdisztáni régióban a tolerancia elvét fogadtuk el, és hogy elfogadjuk a másik embert. 1991-ben, eh, amikor eh, eh, megtámadtak bennünket, akkor nem kiáltottunk bosszúért, és 2003-ban sem tettük ezt, hanem egy új fehér, egy új üres oldalt nyitottunk magunkkal szemben és a többiekkel szemben is. A múltat félretoltuk, és megpróbáltunk megpróbáltuk a népünk szenvedését enyhíteni és előre tekinteni. A tolerancia politikája azt eredményezte, hogy a Kurdisztán régió a biztonság és a stabilitás e, talajára lépett. Különböző országok nemzetközi e, és nemzeti vállalatai Eh, az iraki Kurdisztán régióban eh, befektettek, beruháztak. Egyszerű példát hoznék erre, eh, amely mutatja, hogy hogyan haladtunk előre ebben a régióban. 2003 előtt 500 dollár volt a fejenkénti jövedelem, jövedelem. Most pedig 5000 dollárra növekedett ez az összeg. Most demokratikus intézményeket próbálunk felállítani, és ehhez szükség van az önök segítségére, hogy modern, szilárd és egészséges alapokra építsük ezeket az intézményeket, és ezért van az önök segítségére szükségünk. azt kérjük, hogy szolidarisák, nyilvánítsák ki szolidaritásukat a kurd néppel szemben hogy minden lehető erőfeszítést megtegyenek arra, hogy elismerjék azt a népírtást, amelyet a kurd néppel szemben végeztek. Ezért azt is kérjük önöktől, hogy működjenek együtt velünk, hogy a mi régiónkban legyen az Európai Uniónak egy különleges képviselete. Ugyanis az európai delegáció segíthetne a gazdasági és kereskedelmi fellendülésben. Más kérésünk is van. Azt kérjük önöktől, hogy támogassák az iraki politikai folyamatot, azért, hogy az alkotmányt biztosítsuk, és a terrorizmus ellen harcoljunk Irakban. Sajnos a terrorizmus egy olyan jelenség, amely az egész világot fenyegeti. A terrorizmus eredményei keserűek voltak, hatása keserű volt, és nincsen választásunk, harcolnunk kell a terrorizmus ellen, nincsen más választásunk, mint mondtam. Mint mondtam, a tolerancia eh, kultúráját és a válaszszabadságot eh, alkalmazzuk. A nőnek megvan a helye a társadalomban és az intézmények keretében belül is. A kurdisztáni régió biztonsága és stabilitásának köszönhetően 250 millió, 250 ezer e, menekültet fogadtunk, ezek elsősorban e, Szíriából jövő kurdok, de vannak arab és keresztény menekültek is. 200 ezer Irak közepéből és déli részéből származó arabot is befogadtunk hiszen ők a többi iraki régiónak a terrorizmusától menekültek. Kurdisztán régiójában 10 ezer keresztény háztartás is létezik. 26 ezer másik család eh, csatlakozott ő hozzájuk más iraki régióból, amikor a terrorizmus ellen eh, a terror ellen elől menekültek. Ezen kívül 15 ezer eh, menekült jött az Ambar régióból, ahol egyre nehezebb a helyzet. Tehát a régiónk tulajdonképpen egy menedékhelyet biztosít a többi iraki számára. Ennek ellenére a nemzetközi figyelem e, a menekültekkel kapcsolatban nem elegendő e, hiszen ezek a menekültek nem kaptak olyan segítséget, mint a világ másik régióiban. Nem szeretnénk a provokáció tüzelni, hanem inkább a tolerancia és a békés megoldások kérdését támogatjuk. Megpróbáljuk a többiekkel együtt békés megoldást keresni a kérdésekre, és megerősíteni a, az intézményeket. A tiszteletben tartjuk az alkotmányt de, mint mondtam, szökös, szükségünk van az önök segítségére. Köszönjük előre is. Köszönjük mi is. I'm sure that your calls have been heard. Biztos vagyok benne, hogy kérései nem találnak süket fülekre ez ház falai között. Most pedig kollégáimhoz fordulok, van-e kérdésük, kommentárjuk. Csak annyit kérek, hogy próbálják másfél percbe sűríteni a mondani valójukat, mert ahogy azt az elején elmondtam, elnök úrnak, ő excellenciájának 5 órakor mennie kell. Elsőként Anna Gomes. Másfél perc, Anna. Hát. Köszönöm. Elnök úr, Berzani úr, jó ismét találkozni. 2008-ban mert találkoztunk, amikor az Európai Parlament Irakkal kapcsolatos jelentésén dolgoztam, már akkor is e, láttam, hogy egy második Irak is létezik a kurd területen, amely fejlettebb. A KRG, a kurd regionális kormány, láttam, hogy elkötelezett az egységes Irak iránt. Aradzsában jártam, és egyetértek azzal, amit ön mondott, mi szerint mi is megtehetünk, mi is tehetünk sokat annak érdekében, hogy a kurdok elleni népírtást végre elismerjék, erről jelentésem is szólt, de hát tehetünk még ennél többet. Ezzel egyetértek. I, I have some questions to ask you. I must... Annak ellenére vannak kérdéseim önhöz. Aggasztó beszámolók érkeztek a közelmúltban, az elmúlt hónapokban, mi szerint a demokrácia és az emberi jogok tiszteletében tekintetében beszélt arról, hogy segítségre van szükségük a reformok és az intézményfejlesztés területén. Nos, olyan beszámokat hallottunk, mi szerint nagyon komoly problémák alakultak ki az önök régiójában. Azon újságírókkal szemben, akik a korrupciót, korrupciós eseteket fettek fel, vagy a nők elleni ellen elkövetett bűncselekmények amelyekkel kapcsolatban nem sok minden történik. A Törökország Gulen mozgalommal kapcsolatban mi a véleménye, ez milyen következményekkel járhat a kurdok számára, nem csak Törökországban, hanem a régióban, illetve mit gondol az Egyesült Irak kérdéséről, a jól ismert spillover hatás tekintetében. Thank you very much. Köszönjük, Anna Gomes. Stevenson úr következik, aki az iraki küldöttség vezetője, másfél percet kap. Köszönöm szépen. Elnök úr, Bárzáné úr, mindig szívesen látott vendég az Európai Parlamentben. Kurdisztánban nem egyszer jártam, legutóbb alkalmam volt tavaly novemberben önnel is találkozni. Nagyon örömre szolgált ez, megtiszteltetés volt. Akkor jártunk menekültáborokban is, ahol szíriai menekültek találtak menedékre. Köszöntet kell mondanunk önnek és a sziraki kurdregionális kormánynak, említette is ezt a bevezetőjében, nem csak azért, mert százrével érkeznek Irak többi részéből az elnyomott kisebbségek, például a keresztények soraiból, akiket önök segítettek, hanem globálisan is eh, a menekültek számára valóban eh, menedéket nyújtanak, ez, ez globálisan is elismert tény, például Szíriából nagy számon eh, önökhöz menekülnek. Amit Gomes asszony mondott, egyetértek vele, támogatnia kell az Európai Parlamentnek önöket, illetve az anfalai népírtás elismerését. Az Európai külszolgálatnak nagyobb jelenlétre van szüksége, akár csak az Európai Unió egészségnek. A, a, a bagdadi e, iroda önmagában kevés. Éppen ezért egyetértek önnel, Barzani úr megérdemli támogatásunkat ön és kormánya. Pöttering úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Bázani elnök úr. Szeretném legnagyobb tiszteletemnek, szeretnék legnagyobb tiszteletemnek hangot adni, mindazért, amelyet eh, Irakért, Kurdisztánért ez három évvel ezelőtt Erbidelben voltam, egy nagy katolikus templomban jártam. Nagy hatással volt rám, hogy keresztények Erbilben, Kurdisztánban milyen egyedülálló módon tudják eh, gyakorolni hitüket. Ez eh, más muzulmán országok számára is jó példa. Igen, nagy tisztelettel köszöntöm Önt, eh, és tudom, hogy az Ön testvére Európában, Berlinben él, találkoztam is vele. Egy kérdésem, illetve kettő lenne. Milyen lehetőségeket lát önök, önmaguk számára, a régió számára, mind az iraki béke, mind pedig a szír békéhez való hozzájárulás kapcsán, és milyen perspektívát lát Irak és Szíria előtt. Nagy tisztelettel teszem fel önnek ezeket a kérdéseket. Köszönöm, Van Balen úr. Thank you, Mr. Chairman, and... Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, elnök úr, ennek is a szavait. A liberális padról is azt mondhatom, hogy nagy tiszteletben tartjuk azt, hogy Irakban Kurdisztánt a menekültek mencsvárává alakította, és a saját népe számára is biztonságot teremtett. Van néhány kérdésem. Először is az Irakon belüli határok. A kurd és az ország elég egyéb része közti területek között. Amennyire én tudom, ez a határ még nem létezik. Mi a helyzet? Békés módon próbálják megoldani, különösen az iraki központi kormány részéről kérdezem, hogy milyen lesz ez az eljárás. A második kérdésem pedig, véleménye szerint hogyan lehet a szomszédos Szíriával a helyzetet rendezni, és mi Európai Parlament mit tehetünk, az Európai Közösség mit tehet. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Van Norden urat kérem, hogy tegye fel kérdését. Köszönöm én is, elnök úr. Én is üdvözlöm eh, Bárzáni elnök urat. Három kérdésem van. A, a kurd régió biztonsági helyzetét eh, hogyan eh, írná le? Ugye ott van a, az al és a PKK különböző ágai. Második sor, másodszorban milyen nehézségekkel szembesülnek az olaj kitermelés és export terén? A harmadik, amely talán egy kicsit szélesebb kérdés, mennyire tartja a, régió, a régiójukban a politikai geográfia változásait lehetőnek? Tehát például, hogy az iraki kurd területek autonómiája belátható-e, vagy Törökországgal szorosabb kapcsolatok beláthatók-e? vár-e változásokat Bagdadban? Például ez nagyobb biztonságot ad elnöknek, vagy milyen kérdéseket, vagy mit lát előre? Köszönöm szépen. Demes Meker úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, itt vagyok. Én is elnök úr szívből köszöntöm Önt az Európai Parlamentben. Meg kell, hogy mondjam, nagy aggodalommal figyeljük minden nép önrendelkezési jogának alakulását, így a kurd népét is. Megbizonyosodtunk arról, milyen tragikus történelem áll mögöttük, tudom, hogy az autonóm demokratikus intézmények sikeresek kellenek, hogy legyenek. A menekült állammal kapcsolatban ön joggal jegyezte meg, hogy kevés támogatást kapnak. A népírtást elismerésében is támogatást, nagyobb támogatást kell kapniuk. Én a nagyobb regionális hatalmi harcokra vonatkozó kérdést tennék fel Szíriában. A kurd, a kurd régió egyre több kapcsolatot keresett Törökországgal. Bagdadban a központi kérdés, és Törökországban is egyre inkább afelé mutat, hogy vált válva, öltve Szíriában Assad ellen és Iránnal szemben is együtt lépjenek fel. Ankarában ez a kapcsolat most tűzpróbát kell, hogy kiálljon. Igaz ez? A szélesebb régiót hogyan értékeli? Mi a Szíriára való hatása ennek a helyzetnek, a saját régióban való pozíciójukra? milyen hatása van, és a bagdadi központi kormányzatra? Köszönöm szépen, tökéletes volt az időzítés is. Most pedig Solc urat kérem meg, hogy tegye fel kérdését. Köszönöm, elnök úr, köszönöm. Köszönöm, elnök úr, a bevezetőjét. Mi is intenzíven próbálunk részt venni, illetve nyomon követni az iraki kurda autonómia alakulását. Örülünk annak, hogy sikerült komplex társadalmi és stabil fejlődést a kurd területeken elindítani az elmúlt években vagy évtizedekben. Ez figyelemre méltó fejlemény. Fel is veti a kérdést, hogy egy sikeres gazdasági fejlődés külföldi vállalatok betelepülésére is gondolok, hogyan tud tehát ez ahhoz hozzájárulni, hogy a társadalmi és gazdasági fejlődés Irakban sikeresen haladjon előre. És ezzel segítség, támogassák Irak egész helyzetének javulását. Tehát a, az önök sikerei hogyan kapcsolódnak az igen bonyolult biztonsági és gazdasági és egyéb területi megosztottsághoz az országokban. A második kérdés, ami már elhangzott, a, az országos és regionális politikai szempontok. A kérdésem, hogy az ország határain túlmenően Irak, Törökország, Szíria, Irán, ezekkel szemben a kurd lakosság hogyan tud aktívan hozzájárulni a többi államban a helyzet stabilizálásához. Gazdaság például a török és az önök régiója közti vezetéképítésnek mi köze van ezekhez a kilátásokhoz? Köszönöm. Köszönöm. Hárman kérnek még szót, Péter Leúr úr először, Tenak és Keller úr. Köszönöm, rövid leszek. Nagyon érdekelne, hogy ön hogyan képzeli el a kurd kérdés átfogó megoldását ebben a régióban. Köszönjük, ez valóban rövid és erős volt. Reméljük Tenok úr is hasonló jár el. Köszönöm elnök úr, én is szeretném üdvözölni az ECR frakció nevében önt itt a külügyi szakbizottságban. Stabil világi demokráciát építenek Észak-Irakban, nagyra becsülésemet megérdemlik. Az arab déltől nagyon eltérő régió ez. A Sanfal eh, hagyárat során történt eh, népírtást valóban el kell ismerni, ezt én is támogatom. A szíriai keresztény közösséget önök is segítették, amikor menekülőre kellett fogniuk a dolgot. Kérdésem a népszavazással kapcsolatos, tudom, hogy ez kényes kérdés, de jó lenne bővebben hallani erről, illetve Törökországgal javulnak a kapcsolataik, mit gondol erről, főként miután az olajvezeték megnyílt, Gratulálok az új olajvezetékhez, és ahhoz is, hogy Ankarával sikerült javítani a kapcsolataikat. Köszönöm. Köszönjük, Tanak úr, Kelem úr. Köszönöm. Elnök úr. Csatlakoznék kollégáimhoz, én is üdvözölném önt itt Brüsszelben nagyrebecsülésünket megérdemlik, hiszen az önök kormánya megmutatta, hogy lehet konstruktívan, pozitívan hozzáállni eh, a dolgokhoz, és ezáltal javítani a helyzeten. Kérdésem egyszerű, a közeledő iraki parlamenti választásokkal kapcsolatban mi az önök álláspontja, a, csatlakoznak hozzájuk, hogyan látják a jövőbeni kormány perspektíváit, a második kérdésem, milyen fajta segítségre, támogatásra van elsősorban szükségük? Harmadsorban, már említették előttem az új olajvezetéket, a bagdadi kormányzattal önök szerint sikerül majd megállapolni az olajbevételek megosztásáról? illetve az olajexport jövőjével kapcsolatban Bagdaddal dűlőre tudnak jutni. Köszönjük, Kellem úr! tényleg az utolsó hozzászóló a kollégák részéről, Belder úr. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy újra, mint oly sokszor, jó híreket hallok. Kordizában többször jártam, ott volt szerencsém erre. Szeretném keresztények kérdezni, hogy keresztények, protestánsok, eh, illetve a, az ott élő keresztények életüket hogyan élhetik, mennyire garantált a vallás eh, gyakorlásának lehetősége, és eh, a mennyire vegyük komolyan, eh, mennyire vegyük komolyan a fenyegetéseket, hogy kereszténymentes Irakot akarnak néhányan. Ez nagyon szomorú lenne. Hogyan integrálják a keresztény kisebbséget, a kurdisztáni templomok, eh, hallottam, néha szomorú állapotban vannak. Köszönöm szépen. Well, thank you very much. You have a... Köszönöm szépen kérdésekben nincs hiány. Én is szeretnék hangot adni nagy becsülésemnek, valóban imponáló eredményeket ért el az önök regionális kormánya. Ne felejts el, hogy repülője nem vár. على ما به من توجيه Köszönöm szépen. Köszönöm az elhangzott véleményeket, dicsérő szavakat és kérdéseket. Megpróbálok reagálni a felvetésekre, mennyire tőlem telik. Elsőként Gomes asszony kérdései. Megpróbáltuk az intézményrendszerünket úgy alakítani, hogy a szabadságjogok ne sérüljenek. Kurdisztánban mindenki szabadon dönthet, választhat. A gondolatszabadság, a vallásszabadság nálunk elismert szabadságjogok, persze néha eh, ezeket megsértik, de ezeket mi mindig elítéljük határozottan, megpróbálunk fellépni az ilyen bűncselekmények ellen. Bírósághoz bárki fordulhat és fordul is. Mindenkit megfelelő módon elítél a bíróság, hogyha ilyet követ el. A rengeteg kérdés közül megpróbálok a rengeteg kérdést megpróbálok csoportosítva, csoportokban válaszolni. Lássuk talán a Szíriával kapcsolatos kérdéseket. Valóban roppant ez számunkra. Irak egésze és Kurdisztán számára különösen. Mert bármi is történjék, Szíriában, az közvetlen hatással bír a mi országunkra, régiónkra, hazánkra. A szeptember 26-ai terrorista cselekmény eh, Erbilben eh, nagyon komoly veszélyt, biztonsági fenyegetés jelent Kurdisztán biztonságára. Sajnálatos módon Szíriában ezek a terrorista csoportok nagyon aktívak, Al-Qaidához is köthető ö, csoportokról beszélünk, mondjuk ki, terrorista szervezetek ezek, akik ö, Kurdisztán számára veszélyesek, ezért kell óvatosnak lennünk, semmi esetre sem szabad <clears throat> lehetőséget biztosítaniuk, biztosítani, semmiképp sem szabad megengednünk azt, hogy esetleg magukhoz ragadják hatalmat Szíriában, még akkor is, hogyha az eh, Assad rezsim tevozása nekünk is eh, jó lenne, de ez nagyon könnyen a lakosság ellen fordulhatna. Én személy szerint nem vagyok túlságosan optimista, és a Genfi, második Genfi konferenciával kapcsolatban nincsenek túlzott várakozásaim. Úgy vélem, hogy elsősorban a humanitárius segítségnyújtás terén kell segítenünk. A Kurdisztánban ér, Kurdisztánba érkező szír testvéreinket segítenünk kell, ez kötelességünk. Ami az iraki-szíriai kapcsolatokat illeti, minden kinek, minden irakinak tudnia kell, hogy mik az alternatívák. Nem egyértelmű, hogy a demokratikus erők vagy a, vagy a, a fegyveres erők a, jelentik a, a, az igazi alternatívát. Könnyen e, a terrorista szervezetek e, kerekedhetnek felül, éppen ezért kell nagyon körültekintőek, e, óvatosnak lennünk. Az al különböző szárakkal kapcsolódó szervezeteket nem szabad elfogadni, nem szabad elfogadni, hogy a határ közelében a mi tartományunk határának közelében aktívak, aktívan tevékenykedne, tevékenykedjenek. Úgy érzem, hogy mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a szír nép saját sorsáról dönthessen, mindenféle terrorista csoportok befolyásolása nélkül. Felmerült a kérdés, az Irakon, határ, Irakon belüli határok kérdése. A 140-es cikke az alkotmánynak utal erre. Kirkukban és máshol igen komoly demográfiai változások zajlanak, éppen ezért egy új népesség, népszemlálást kell tartani, ezt követően pedig egy népszavazást. Ez a 140-es cikk rendelkezésünkre áll, ezt bármikor, ennek a használatát bármikor készítjük. A Kirkuk egy kurd többségű iraki város. A 140-es cikk alkalmazása bármikor, erre bármikor alkalmunk van, de szerintem nincs is más lehetőségünk. Nem mondtuk azt, hogy ennek a városnak, vagy ennek a régiónak Kurdisztánhoz kell csatlakoznia. Nem, megadjuk a lehetőséget, meg kell hagyni a lehetőséget a, a, az orlakók számára, hogy saját maguk döntsenek erről. Az alkotmány 140-es cikkének az alkalmazásával mert ez a cikk megadja a lehetőséget, hogy az itt élők ilyenek önrendelkezési jogukkal, és eldöntsék, hogy hova tartoznak. A biztonsági helyzet leírását várják tőlem, a PKK, az olajexport, az Al-Qaida csoportok jelenléte, ezek mind összefüggő kérdések. Nos, látjuk a kurdisztáni biztonsági helyzetet, soha nem mondhatjuk azt, hogy százszázalékos a biztonság. Ez sehol sincs így. Ugyanakkor Kurdisztánban terroristák nem, terrorista csoportok nem verhetnek gyökeret, nem alakíthatnak ki, nem tudnak kialakítani állandó jelenlétet, bázist. Lehet, hogy a határon éppen átjönnek, bejutnak Kurdisztánba, ez nem mindig elkerülhető, ez előfordulhat. Július 29-én is megtörtént ez. De ez nem jelenti azt, hogy a terrorizmus jelen lenne. A szomszédos régióban, vagy Irak egészhez hasonlítva, össz, ezekkel összevetve azt mondhatom, hogy Kurdisztánban jó a helyzet, százával vannak aktív külföldi cégek jelen Kurdisztánban, megfelelően működnek a dolgok, a biztonság és a stabilitás, amiről beszámolhatok. Az Al-Qaida-nak nem sikerült lábat vetnie jelenlét, Al-Qaida jelenlétről, főként a határmenti területeken beszélhetünk, persze, de minden tőlünk tehetőt megteszünk annak érdekében, hogy a török kormányjal meg tudjunk állapodni. Lassan, de biztosan halad ez a folyamat, és mi a magunk részéről mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez a folyamat sikerrel járjon. Következő kérdés, az olajexport. export az iraki alkotmány lehetővé teszi számunkra, hogy a saját eh, kitermelt kőolajunkat exportáljuk. Az alkotmányos rendelkezések értelmében a földgáz és a kőolaj az iraki nép tulajdonát képezi. Ehhez kétség sem férhet. A következő bekezdés pedig kimondja, hogy ez és ez a tartomány, például Kurdisztán, hogyha saját területén termelik ki a földgáz vagy a kőolajat, akkor saját hatáskörébe tartozik az olajmezők igazgatása, persze az iraki kormány jóváhagyásával, beleegyezésével. Létezik egy olyan törvény, amelyet mi magunk is aláírtunk. 2007-ben írt alá miniszterelnök. Ennek a melléklete szerint a központi kormány és a kurd tartomány szerződést köthet az olajcégekkel, egészen addig, amíg az említett törvény elfogadásra nem kerül. <clears throat> Jelenleg mi az alkotmányos rendelkezések tiszteletben tartásával járunk el, és a, a Törökország felé épített olajvezeték esetében is így jártunk el, figyelemmel követtük az építkezéseket. A miniszter elnök vezetésével egy küldöttség is elment Magdadba, hogy erről a kérdésről beszéljenek, és egészen addig tárgyalnak, amíg megállapodásra nem jutunk. Még egyszer csak annyit mutatok, hogy az alkotmány szellemében járunk el, alkotmányos jogunkból nem engedünk. Ebben biztosak lehetnek. A tartomány, a régió földrajza esetleg változhat ennos, az elkövetkezendő húsz évben változhatnak a dolgok, de hogy pontosan hogy, nos erről nem, ilyen spekulációban nem bocsátkoznék. De ami Kurdisztán tartományt illeti, Hölgyeim és Uraim, Kurdisztán egy olyan nemzet, amely olyan, ugyanolyan jogokkal bír, mint más eh, nemzetek, mint más népek, amelyekkel együtt élünk a régióban. Sem többet, sem kevesebbet nem kérünk, csak annyit, amennyit mindenki másnak jár. Nem kérdezték meg a kurd népet eh, arról, hogy akarnak-e eh, függetlenek lenni. Ez sajnos ez az igazság, és ez nem zárja ki azt, hogy a Kurd, Kurdisztán egyszer függetlené váljon, de ez nem erőszakkal történik majd meg, ha megtörténik, hanem békésen, párbeszéden keresztül semmiképpen sem lehet ezt a kérdést erőszakkal, fegyverekkel megoldani. Ugyanakkor legitim joga ez minden népnek, és ezt tiszteletben kell tartani, Ugyanakkor egy békés demokratikus átmenet hívei vagyunk e tekintetben is. Éltek. Nos, akkor a bagdadi támadásokat illetően eh, annyit szeretnénk mondani, hogy a eh, különböző iraki régiókban eh, a terrorista csoportok egyre aktívabbá válják. Ezt világosan látjuk. A terrorizmus elleni harc kapcsolatban egyetműködtünk a fővárossal Bagdaddal. A április 30-án választások lesznek, és reméljük, hogy ezek a választások új helyzetet teremtenek Irakban, és a gazdasági, politikai és szociális problémákat rendezni tudjuk Kurdisztánban. Nyilvánvalóan nem tudjuk legyőzni ezt az összes problémát, de az autonóm kormány egyre közelít Törökország felé gazdasági szempontok miatt, és a kapcsolataink Törökországban nincsenek semmi más kapcsolatnak a kár, kárára. Úgy gondoljuk, hogy ezek a kapcsolatok stabilitást hoznak a régió számára, mind Kurdisztán, mind Törökország számára. Nyilvánvalóan ez a béke következménye. azt hiszem, hogy a többi kérdésre válaszoltam az előző kérdés megválaszolása során. Aztán azt is kérdeztek, hogy hogyan tudnánk megoldani a többi irakú régiónak a problémáját. Mi mindig segítettünk a központi iraki kormánynak a terrorizmus elleni harcban, és a régiónk Irak nyugati részén a terroristák elleni harcban részt tud venni. A mi régiónk és Mosszul régió közötti e, határon is e, tudunk segíteni, de de nem csak erővel lehet megoldani ezeket a problémákat, hanem politikai, e, gazdasági és szociális reformokra van szükség. Mi is ugyanezt tettük az autonóm régiónkban, Kurdisztánban. Kurdisztán segített Bagdadnak a terrorizmus elleni harcban, és erre minden eszközt felhasznált. Milyen szerepet játszhatnak a kurdok ebben a régióban, Szíriával és más országokkal? A különböző országokkal lévő határaink, ez olyanok, mint Belgium és Francia ország határai szerint, és szeretnék, hogyha ezek valóban olyan lennének, mint ezeknek. Jó lenne, hogyha a határokat megszüntethetnénk, és az európai példa számunkra példamutató. Nem jó, hogyha a, tovább folytatjuk azt a csak magunkkal foglalkozó politikát, hiszen akkor az emberek nem tudnak szabadon mozogni egyik országból a másikra. De azt nem hiszem, hogy a határokat meg tudnánk változtatni. A múltat el kell fogadni, de a helyzet nem maradhat ugyanaz, tehát szükség van a kurdok együttműködésre, mindegy, hogy milyen országban élnek. És a törökök és a többi ország között is szükség van erre a kulturális párbeszédre. Hogyan látom a kurd probléma megoldását ebben a régióban? Azt hiszem, hogy a megoldás az önrendelkezés jogával. Tehát, hogy a kurdoknak joga legyen egy államra, de nem erőszak vagy fegyverek segítségével, hanem a párbeszéden keresztül. És azt hiszem, hogy a jövőben ez a vágyunk teljesülhet. Voltak olyan országok, akik még csak a Kurdisztán nevet sem akarták hallani. És az, hogyha a kurdoknak jogokat adnak, azzal nem csorbulnak másoknak a jogai. De ha a kurdisztáni problémát, problémát nem oldjuk meg, akkor sem a kurdok, sem Eh, azon országok számára, ahol jelen vannak a kurdok, nem hozhat stabilitást. Feltettek egy másik kérdést, az elkövetkezendő választásokkal kapcsolatban. Mint mondtam, 30-án, április 30-án lesz, és a kurdok nyilvánvalóan részt vesznek ezekben, ezeken a választásokon, és már a Független Választási Bizottságnak benyújtottuk a listát is, tehát a jelöltek listáját, és e, a választások eredménye megváltoztatja majd a politikai e, szinteret. Nyilvánvaló, hogy lesznek választási szövetségek, de majd a választások után másfajta szövetségek is alakulhatnak. Az olajexportokat illetően mondtam, hogy a miniszter elment Bigdudba, és Irbil és Bagdad között állandó tárgyalások folynak hogy olyan eredményt érjünk el, amely mindkét fél számára elfogadható. Nyilván mi nem engedünk az alkotmányos jogunkból, de megosztjuk ezeket másokkal is. A keresztény testvéreink kérdését illetően 10 ezer ilyen család volt, most 26 ezer van. Én nem szeretném, hogy a keresztények elhagyják Irakot, nyugatra menjenek. A, keresztényeknek épp úgy a hazája Irak, mint másoknak. Kurdisztánban minden fel, szükséges forrást biztosítottunk számukra. Önök is küld, küldhetnek egy vizsgálóbizottságot, hogy személyesen is meggyőződjenek erről a helyzetről. Kurdisztánban minden segítséget megadunk a keresztényeknek, hogy Kurdisztánban maradjanak, azt, és közben azt várjuk, hogy a helyzet javul. A, hogyha Kurdisztánban akarnak maradni, nem visszatérni Irakra, Irakba, akkor szívesen fogadjuk őket de semmiképpen sem szeretnénk, hogy elmigráljanak, és jó lenne, hogyha önök is ösztönöznék őket arra, hogy maradjanak Irakban. Remélem, hogy válaszoltam a kérdéseikre. Ha elfelejtettem volna, akkor elnézést kérek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen, Barzani elnök úr. És mint mondtam, hangos és világos az üzenet, értjük. Sok sikert kívánunk országuk elkövetkezendő időszakához. Colleagues, let's uh, move on. Kedves kollégák, folytas. Kedves kollégák, következő napi rendi pont. Uh, own Initiative Report, the EU... Tehát az Európai Unió külpolitikája, kulturális és vallási különbségek világában hangzatos címet viseli Marietta uh, Giannaku asszony jelentése, aki itt van, ezért Mariantának meg is adom a szót. E, e, Kedves kollégák, ez a jelentés egy e, saját kezdeményezésű jelentés, mely összességében, ha jól tudom, azokat az elképzeléseket foglalja össze, amely azok számára, akik régóta foglalkoznak ezzel, már egyértelmű a vallási és kulturális hordozók tevékenysége, illetve arra vonatkozó tevékenység, amely az államok közötti egyezményekhez vezet. Különböző témák vannak, különböző kapcsolatok az államok között, baráti kapcsolatok, de különösen kiemelném a kulturális és vallási hordozók hasznosítását és alkalmazását. Ha a különböző oldalakon például az agresszivitás erősebben megjelenik. Az Európai Unió minden eddigi erőfeszítése ellenére Eston asszony külügyi tevékenysége ellenére nem sikerült eljutni oda, hogy egységes politika alakuljon ki e téren. Még olyan témáknál sem, ahol általános a tagállamok általános közös értékeit kell képviselni. Megpróbáltam ebben a jelentésben az alapelveket összefoglalni, azokat, amelyekre az Európai Unió külpolitikája épül, legalábbis elvileg mert gyakorlatilag nagyon gyakran egész más a helyzet. Épp ami az Európai Unió szerepét illeti az ENSZ rendszerben és a többoldalú fórumokon, a biztonsági tanácsban. Nos, ez például egy olyan terület, ahol a, ko- ahol a kohézió alapján, amely az európai Unió szolidaritásának és ezen elvek tiszteletben tartásának az alapjait jelenti, a harmadik országoknak is elfogadott alapelveknek kellene, hogy legyenek. A következő hivatkozásokat szeretném harmadik államokkal kapcsolatos párbeszédre vonatkozóan kiemelni az intézményi és vallási szinten az, hogy a külügyi szolgálat létrejött, és egy külön testületet is létrehozott erre a kérdésre vonatkozóan, az azt eredményezte, hogy különböző programokban részt tudunk venni az Anna LINT programban, az a, úgynevezett Anna LINT alapítvány vesz részt, de van sok más tevékenység is, Bécsben például van a képzés és vallás, illetve az Európai Unió képviseleteit a világ minden pontján elismerik. Ez is egy eredmény, ugyanúgy, mint a, a közösségi médiákon keresztüli jelenlét, és ezen keresztül az EU értékeinek elismerése. A Clash of Civilizations című könyv sok évvel ezelőtt jelent meg, mindannyian ismerjük, és helyes, ha ma ennek alapján, de ezen rendszeren kívül járunk el. 30 évvel ezelőtt még nagyjából mindannyian iskolában ültünk, és akkor még nem lehetett a vallásokról részletesen tudni olyan vallásokról, amelyek például Afrikában vannak meg. Meg kell, hogy mondjam, hogy soha nem gondoltam volna, hogy az iszlám ilyen erős hatással van az afrikai országokban. Ma már látjuk. Ma már látjuk, hogy a kultúra és a vallás a következő elméletekre támaszkodik. Egyrészt nem változik a kultúra. Ez egy olyan csomag, ami nem változik, pedig tudjuk, hogy változik, fejlődik. A vallás sem változik, ez a másik alaptézés. Ezek a kérdések gyakorlatilag dogmaként élnek bennünk. Évszázadokon keresztül meggyökerezett dogmák ezek, és hogyha nem lehetséges az, a változás, akkor nincs nyitottság, nincs közeledés, nincs fejlődés. És a különböző oldalak nem tudnak konstruktívan egymáshoz sem közeledni. Ez első pillantásra rendkívül negatív az a népek számára, akik tulajdonképpen ennek hátrányát kell, hogy megéljék egészen különlegesen vonatkozik mindez a nők helyzetére. A nők helyzete tulajdonképpen nem igazán kapcsolódik hivatalosan az emberi jogokhoz. A közösségekben, társadalmakban, olyan országokban, amelyek jogi értelemben demokratikusak, mégis tudjuk, hogy vannak olyan közösségek, amelyek ellentmondanak minden olyan jogi előírásnak, amely az emberi méltóság tiszteletben tartását írja elő. Véleményünk szerint a stabil demokráciák kialakítása, amely az állampolgárok számára az szabadságjogokat biztosítják, a legmegfelelőbb keretek a béke megtartására és biztosítására. Az Európai Unióban ez egyértelmű. Mindenki számára előnyös az Európai Uniós polgárok mindegyikére. Nagyon fontos éppen ezért, hogy ezt az alapelvet határozottan hangsúlyozzuk. Látjuk az arab tavasz legutóbbi fejleményeiből is, hogy az emberi méltóság, az emberek és a demokráciában való jogaik mind változnak, de nem indulhatunk csak abból ki, hogy csak nyugaton vagy csak Európában létezhet demokrácia, pedig, hölgyeim és uraim, ilyeneket is mondanak sokan. A kulturális és vallási helyzet bizonyos országokban valóban olyan, hogy az nem engedi a demokrácia meggyökerezését de más fejlemények viszont pont az ellenkezőjét mutatják. És ez az információs és tudásalapú társadalom eredménye. Ez az, ahol én magam saját korunk legnagyobb forradalmát látom. Ez az, ami az embereknek, a népeknek lehetőséget biztosít arra, hogy befolyásolják a megszerzett információkkal az életüket. Egyébként nem is tudnák, hogy mi történik a szomszéd faluban. Teljesen elzártak voltak, és most mégis az egész világgal kapcsolatba léphetnek. A közösségi média, internet, az információs társadalom mind fontos ebben. Ez persze nem csak a pozitív fejleményeket, de a negatív fejleményeket is eredményezi. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos az is, hogy a véleménynyilvánítás szabad jogát biztosítsuk. Politikai és kultu, bocsánat, kulturális különbségeket így nem leküzdhetetlenül egymással szemben álló különbségeknek tekinthetünk. Nagyon fontos, hogy az UNESCO és más útmutatók érvényesülését ebbe az irányba mind lássuk. A kulturális diplomácia az, amely rendkívül fontos. A külpolitika úgy, ahogy néhány évvel ezelőtt megismertük, szintén jelentős mértékben átalakult. Természetesen gazdasági érdekek érvényesülnek, de vannak más elemek és tényezők is, amelyek ebbe az irányba pozitív hatással lehetnek a különböző vallású és különböző etnikai hátterű népek közeledését is erősíteni kell, a biztonsági tanácson belül is. Itt a nemzetközi tényezők sokrétűségét még nem tudjuk megfelelően érvényesíteni, más nemzetközi fórumokon sem. Az Európai Unió mégis megpróbál megértést és az ENSZ-el tárgyalásokat indítani azért, hogy a politikai, a kulturális és vallási különbségeken túlmutatóan megoldást jelenthessenek. Azok a tények, amelyek azok az elemek, amelyek most még ennek útjában állnak, azok nagyon gyakran stratégiai felfogásokra vezethetők vissza, nem erkölcsi elképzelések összeegyeztethetetlenségéről van tehát ilyen esetekben szó. A külpolitikai stratégia pedig viszont sok országban oda vezet, hogy azt mondják, hogy jaj, hát mit csináljunk, ezek olyan hagyományok, olyan kulturális különbségek, amikkel nem tudunk mit kezdeni. És egyszerűen csak elbújnak a nem tudunk mit tenni gondolat mögé. Ez az oka annak, hogy a nőket szó szerint lemészárolják, megölik az afrikai országokban, és hogy a nőknek olyan helyzetben kell élni, amely rosszabb mindenféle elképzelhető helyzetnél. Az Európai Uniónak fel kell lépnie, felelősséget kell nemzetközi szinten is vállalnia. Eltekintve a terrorizmus okozta veszélyektől, a legnagyobb veszélyt az ideológiák erősödése, élesedése, az ellentmondások élesedése jelenti. Ezek pedig mind a vallási mércékkel hozható kapcsolatba. Az Európai Uniónak természetesen nyomon kell követni ezeket az országokat. Nyilván először a kevésbé fundamentalista országokban a kevésbé kirekesztően gyakorolt iszlám vallást követő országokban kezdenie. Minden a vallás értelmezésétől függ. A vallást nagyon sokféleképpen értelmezik, de ahhoz, hogy következetesen tudjuk az Európai Unió politikájában eljárni, ahhoz a problémákat kell tudnunk az Európai Unión belül is eh, megfogalmazni. Minden törvény, amely az eddig elmondottaknak ellentmond, el kell, hogy tűnjön, meg kell azokat szüntetni. Az Európai Uniónak biztosítani kell a véleményszabadság, eh, a média, a sajtószabadság meglétét, és le kell állni azzal, hogy az Európai Unió vagy néhány képviselője azt a véleményét hangoztassa, hogy az emberi jogokat sértő politika vallási indokolású évszázadokon keresztül átívelő hagyományokra vezethető vissza. Ki kell állnunk azért, amin, amiben hiszünk. Um. Nagyon szépen köszönjük. Először az árnyék jelentéstevőket hallgatjuk meg. Gyubseva asszony, e, elnök úr, bulgárul szólok. A jelentés megpróbálja a az EU külpolitikájának a fő vonalatait követni a kulturális és a vallási különbségek területén. Dianakó asszony eh, eh, előadással világosan felvázolta, hogy ő neki mi a hozzáállása ehhez a témához. A jelentés foglalkozik azokkal a legfontosabb dokumentumokkal, amelyek a sokféleség témájával foglalkozik, amely az EU egyik alapelve. Nagyon fontos, hogy ezeket az elveket hogyan hajtjuk végre, ugyanis ezek az emberi értékeket védik. Ugyanakkor a jelentésben nem egy új nemzetközi rendet kellene elvárni, hanem elsősorban a jogállamiság, a kisebbségi csoportok és az irányokba mutatott tolerancia azok, amelyek a jó együttműködésnek az alapjai. Minden diszkriminációs és más olyan elemekkel foglalkoznunk kell, amelyek kontraproduktívek. Ezek ugyanis eltérnek az alapértékektől. Nyilvánvalóan a különböző országoknak más a kulturális alapja, ugyanakkor fontos egy demokratikus hozzáállást kialakítani azért, hogy pozitívan állhassunk a harmadik országokhoz, amelyek mások lehetnek. Sajnos néha másfajta viselkedést tapasztalunk, amelynek vallási gyökerei vannak. Ezek más értékek, mint amelyeket az EU-ban e elfogadtuk. Láthattuk, hogy ez a kérdés problémás lehet, épp ezért azokra a fundamentalista viselkedési módokra kell koncentrálnunk, amelyeket nem fog, tudunk elfogadni az Európai Unióban. Fontos lenne, hogyha a politikai döntéshozatali folyamatot is befolyásolnák a kulturális és vallási elemek. Hogyha erőfeszítéseket teszünk, hogy ezt a folyamatot megfelelően kezeljük, akkor sikeresebbek lehetünk. Láthatjuk, hogy a világban léteznek különbségek. Az Európai Uniónak nem exportálni kell az értékeit, hanem megfelelő körülményeket kell biztosítani a tolerancia területén a partnereinkkel és a harmadik országokkal. Szeretnénk hozzájárulni a jelentés minőségéhez, hogy ez megfeleljen az Európai Unió külpolitikájának és a közös hozzáállásunknak szerves része legyen. Ez a jelentés nem a civilizációk összecsapásáról szól, hanem az Európai Unió külpolitikájáról a kulturális és vallási különbségek világában. Éppen ezért roppant kényes jelentéssel van dolgunk, nagyon kényensúlyozott hozzáállásra van szükség, különben fennáll a veszélye annak, hogy mások azt gondolják, hogy kulturális vallási különbségekről komoly véleményt mondunk, felsőbbrendű kötelezettségünktől vezérelve. Nem a fundamentalizmus elleni harc ennek a jelentésnek a célja, nem, hanem a tolerancia előmozdítását kell, hogy szolgálja, hiszen a tolerancia az Európai Unió egyik alap értéke hogy mint egy exportáljuk a tolerancia hagyományát. Meg kell ugyanis fogadnunk, hogy a sokszínűség azt jelenti, hogy más és más mentalitás, kultúra és vallás jellemzi a világ országait. Nem szabad egyes vallásokat fenyegetésként megélni, ezért említettem a fundamentalizmus kérdését. Úgy érzem, hogy a jelentés célja az kell, hogy legyen, hogy megmutassuk, hogy az Európai Unió külpolitikájának fő célja a tolerancia, biztosítása a nemzetközi együttműködésben. A jogi szempontból az ENSZ egyezménye kontextusából kell közétenéhez kérdéshez. A harmadik országokkal fenntartott kapcsolataink kapcsán ugyanis tudnunk kell, hogy jó néhány közülük az általános ENSZ egyezmény aláírói, az alapokmány aláírói, illetve ilyen-olyan ENSZ egyezmények aláírói. Ezért ebben a fejezetben, a vonatkozó fejezetben eh, van bizony mit javítani a jelentésen. Ezért úgy érezzük, hogy az Európai Uniónak nyílt, toleráns módon kell viselkedni a nemzetközi szintéren. Jó néhány módosító indítványt nyújtottunk be. A kollégákat arra kérem, hogy valóban legyünk körültekintőek, és, és próbáljunk kiegyensúlyozottak lenni, nehogy a felsőbb rendűség csapdájába essünk, hiszen a hitelességünk forog kocká. Indeed. Thank you very much, Mr. Peterle, please. Köszönöm. Alois Peterle következik. Sí. Köszönöm, elnök úr. Nagyon nagy örömömre szolgál, hogy Marietta Q készíti e komoly témában a jelentést a szakbizottságunk nevében. A világot járva azt tapasztaltam, hogy nagyon örülnek annak, amikor vallási kérdésekben az Európai Unió nyílt, toleráns megközelítését alkalmazzuk. A külügyi szakbizottság munkájában mindig is az vezérel bennünket, hogy felemeljük a szavunkat, amikor a kulturális és vallási különbségeket nem tolerálják. Úgy érezzük ugyanis, hogy az Európai Unió külpolitikáját meg, ez kell, hogy meghatározza. A vallási kérdésekhez nem szabad ideológiailag eh, hozzáállni, mint azt a múltban tettük, hanem sokkal inkább az egyéni eh, önazonosság eh, tudatokat kell alapul venni, amelyeket a különböző társadalmi történelmi kontextusok alakítanak. Egy egységes, következetes politikát kell folytatnunk ettéren. A multikulturális, többvallású párbeszéd lehet célra vezető, sokszor stratégiai intézkedésekkel kiegészítve. Zárásképpen el kell, hogy mondjam, hogy nem szabad elhamarkodott politikai eh, jelzőket, vagy politikai indítású jelzőket aggatnunk a különböző vallásokra. Nem szabad senkit sem megcímkézni, eh, fundamentalistának eh, vagy szélsőségesnek bélyegezni. Köszönöm, visszaadom a szót Marietta Janakúnak, hogyha szeretne reagálni az eddig elhangzottakra. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, ez a jelentés Ezt a jelentést végre kellene hajtani. Nem más területekre vonatkozik ez, hanem a, a vallási és kulturális párbeszédről szól. De természetesen nem lehet véka alá rejtenünk azt, hogy a vallások a vallást más okra is, vagy más okokból is felhasználják. Az Európai Unió nagyon gyakran egy olyan falba ütközik, amely a meg, az értetlenség fala. Persze most mindenkinek megvan a maga álláspontja, ezt lehetne mondani, és hogy mindenki csinálja azt, amit akar, de hát ezzel nem lehet az emberi jogokat támogatni. A Kanadával való megegyezmény például hónapokon keresztül tárgyaltunk az emberi jogi záradékról, nagyon soká tartott. És a képviselők azt mondták, hogy Kanada védi az emberi jogokat, mégpedig sokkal jobban, mint az EU. Nagyon sokáig beszéltünk erről, vitatkoztunk erről, semmiképpen sem támogatnám azt, hogy a fundamentalizmust kihagyjuk, ez tény. És ha nem tudjuk nyíltan megmondani, hogy ez létezik, akkor akkor a jelentésnek nincs alapja, hogyha minden jól megy a világban, hogyha minden vallás békésen egy- együtt él egymással, és mindenütt tiszteletben tartják az emberi jogokat, akkor jó, minden jó, de hát az elnök úr abszolút nem így van. Én pedig nem akarok egy hazug jelentést írni. Én még nagyon jól emlékszem a 80-as évekre. Az AKC-ben egy afrikai képviselő hallgattunk meg. Három nő volt miniszterként ott, és egy férfi. A nők, a nőket már három nappal előtte megnevezték, majd három nap múltán megverték őket. Nem mondja nekem azt, hogy ez minden rendben, hogy így minden rendben van, pusztán azért, mert három nőt kineveztek miniszternek. A mindig visszaéltek az emberi jogokkal, különösen akkor, amikor a, a nők jogait kellett lábbal tiporni. Legyünk őszinték, és nevezzük néven a dolgot. Ezzel együtt mindenki adja be a módosítóját február 10-e, hogyha akkor fogunk másodszorra tárgyalni erről, 11-én szavazunk, és a plenárisra márciusban kerül. 23-áig, tehát holnap utánig lehet még a módosítókat benyújtani, akkor azt majd megtárgyaljuk, az árnyék előadókkal is megbeszéljük, és remélhetőleg egy olyan jelentés születik, amelynek a kicsengése sem negatív, és amiről nem negatív lesz a döntés, sehol nincs az megírva, hogy bármi bajunk lenne akármilyen vallással, de a tiszteletet azt meg kell adni. Ha a politikai vezetők, olyanok, akik hatalmon vannak, összességét tekintve diktatórikusan viselkednek, és a vallást is felhasználják, akkor azt eh, ki kell mondjuk. Deadline for tabling amendment. Jó, a módosítók benyújtásának a határideje január 23-a 12 óra. Nos, akkor köszönjük, és most az április következik. Épp ezért szeretném megkérni mindazokat, akik külső emberek, hát legalábbis így írják nekem a szövegben, hogy hagyják itt el a termet, mert zárt ülés lesz. Köszönöm szépen!